Welcome to everybody. We can start our... Jó napot kívánok, elkezdjük az ülésünket. Nagyon fontos nap a mai, és az első néhány percben olaszul fogok beszélni, azután pedig ismét angolul, de engedjék meg, hogy anyanyelvemet használjam. Egy szóval. Nagyon fontos ülésünk van, egy fontos feladatot kell végrehajtanunk, épp úgy, mint a többi más szakbizottságban is ezzel foglalkoznak most. Arról van szó, nem másról, mint hogy az új elnököt és az új alelnököket megszavazzuk. Mindenkit tájékoztatni szeretnék, hogy megszokottak szerint a weben is kim van az ülés, és az elnök és az alelnökök jelölése a házszabá idevágó 204-es szikke alapján történik. Úgyhogy kérem önöket, hogy mielőtt megkezdjük a szavazást, Én, mint leköszönő elnök, nem nyújtottam be a pályázatomat az elnökségre, hiszen a ciklus elején úgy döntöttünk, hogy a félidőben változtatunk a csapaton, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos tapasztalatot szereztem ez alatt a két és fél év alatt, és mindenkinek köszönettel tartozom támogatásukért, megértésükért, és bizony nagy vonalosságukért is, amely lehetővé tette, hogy jól együttműködhessünk. Köszönöm szépen még egyszer az alelnököknek is, akiknek külön köszönettel tartozom. Négy alelnökömnek, Bocskor Helga Trüppelnek e, és a másik két alelnöknek. És persze minden képviselőtársamnak, policy advisornak, az asszisztenseknek és persze a titkárságnak is köszönöm azt a nagy támogatást, amely mindig um, hasznunkra vált, um, és mindig um, az ügyeket segített előre vinni. Azt hiszem, hogy mindenkit emlékeztetni kell ugyanakkor szomorú arra a tragédiára, amely sajnos az én hazámban történt, két helyszínen. Egyrészt magyar diákok utaztak egy buszon, 16 diák vesztette el az életét, nagyon fiatalok voltak, szülők és tanárok is meghaltak, két ember élet és halál között lebeg, a kórházban küzd az életéért. Ez a tragédia tényleg a legjobb fiatal korban lévő embereket sújtottam. Ezért, hogyha és ha megengedik, a lavina és az egy, ezzel egy időben történt földrengés áldozataira is egyszerre szeretnék emlékezni egy perces felállással, a busz áldozataival, utána pedig politizálunk. Köszönöm. Grazie. Bene. Nos. Okay. Allora, um, now we, we pass to the, the, the, the agenda of the election of the chair. Uh, Tehát az elnök megválasztására térünk rám. Először is tájékoztatni szeretném önöket a frakciók által tett helyeset, helyettesítésre. Erbős, Erdős Norbert helyettesíti Zakorakis urat, Szilvia Kappel helyettese Grammatikákis képviselőt, és Ivan Katalin Szórin pedig Dragicsit helyettesíti. Az ALDE nevében Robert Osfort Jan Tutomot helyettesíti, a zöldek nevében Ramon úr helyettesíti Evans asszonyt, és az LCR e nevében Rostian Gdieski kollega, nem tudom, kit helyettesít. Can you communicate? Are you asking about coordinators here? Most a koordinátorokra kérdez rá, elnök asszony. Ah, okay, okay. And so they replace us. And so that's, that's okay also? Yeah. No, no, no, we need only the name. Nem, nem, nem, csak a névre volna szükségünk, hogy ki helyettesít kit. Replace is who. Hát a policy advisor majd megmondja. Illetve ő helyettesíti. Nagyszerű, más helyettesítés, amelyet be szeretnének jelölni. Rendben van, nem? hogyha még valamiről tájékoztatni akarnak, ezt mondják el. Jelezni szeretném, hogy nyolc tagra van szükség, hogy szavazat képesek legyünk, most pedig eh, az elnöki pozíció jelölésére térünk rá, megadom a szót annak a képviselőnek, aki egy eh, jelölt akar, jelöltet akar bejelenteni. Krisztin Débacska. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt elmondanám, hogy Petra Kamarévertet jelölöm, jelöljük, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem önnek, elnök asszony, a munkáját. Valóban nagyon jó volt önnel együttműködni az elmúlt két és fél évben. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy Petra Kamarévertet jelölhetem a Kult Szakbizottság elnökének. Roppant szakértő, kompetens kollega, a szocialisták és demokraták koordinátora volt itt a Kultban, kemény munkát végzett a múltban, és egyes dossziékban is felcsillantotta szakértelmét. Meg vagyok róla győződve, hogy Petra Kamarévert kollégánk vezetése alatt kitűnően és hatékonyan fog működni a Kulturális Szakbizottság. Mi több biztos vagyok bennem, hogy a más szakbizottságokból jövő kollégákkal és a biztosokkal is kitűnően együttműködünk majd, és ezzel támogatom az ő jelöltségét. Köszönöm, köszönöm szépen, Krisztina. Örömmel fogadjuk ezt a jelölést. Kérdezem, hogy van-e más jelölt? Jelöle bárki? Elnök jelöltet nem, akkor ilyen módon már is és azonnal Petra Kamerivetnek gratulálok. Jelzem, hogy ő a Kult szakbizottság teljes jogú tagja, egy frakció jelölte, és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is beadtam. Non ci sono ecco, tehát senkinek sincs ezek szerint semmilyen észrevétele. Kérdezem most a Petra Kameribelt jelöltől, hogy elfogadja a jelölést. Tessék. Elfogadom, köszönöm. Nos, hát akkor gratulálok Petra Kamarévertnek, és kérdezem, mint hogy más jelölt nincsen, javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Petra Kamerévertet, tehát hogyha egyetértenek vele, akkor úgy veszem, hogy megszavaztuk Petra Kamerévertet. Bene, a questo punto il mio compito... Most pedig az én feladatom itt az elnöki asztalon véget ért. Köszönöm a figyelmet, köszönöm az együttműködést Petrának, megadom a szót, átadom az elnöki stafétabotot, és a négy alelnök megválasztását már Petra fogja levezényelni. Just un momento.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 Először is köszönöm a bizalmukat. Munkámat azonban nem úgy akarom, kezd, nem akarom elkezdeni anélkül, hogy idáigi elnökünknek, Szilvia Kosztának nem mondanék köszönetet a kimagasló munkájáért, amelyet végzett. Köszönjük, igazán szívemből köszönöm neked, Szilvia, azt a munkát, amelyet az elmúlt két és fél évben a Kult Szakbizottságért végeztél. előbbre vitted a szakbizottság ügyét a parlamentben, láthatóbbá tetted a kulturális szakbizottságot. Ezt a munkát szeretném én is folytatni. Ezt hiszem, hogy minnyájunk nevében köszönhetem neked ezt, és a jövőben is kitűnő együttműködésre számítok veled. Köszönöm szépen. Yeah,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 Nos, kedves képviselőtársaim, először is még egyszer köszönetet mondok a belém vetett bizalomért. Mindent megteszek azért, hogy fair, tisztes elnök legyek. Az idáigi elnökünk munkájának szellemében fogom, fogok dolgozni a jövőben is, és mindent megteszek azért, hogy a kulturális szakbizottságot ne csak a külvilág felé jelenítsük meg jól, hanem a parlamenten belül, mi több a szakbizottságon belül is jó munka feltételeket teremtsük, és biztosítsuk azt is, hogy a kulturális szakbizottság, amely néha nehezen jeleníti meg magát és az érdekeit, tehát azon dolgozom majd, hogy láthatóvá váljunk, ne daráljanak be bennünket. Szilvi azt hiszem az elmúlt két évben ezt a munkát kitűnően végezte, és ennek szellemében, szellemében szeretném folytatni a munkát. Még néhány választáson át kell esnünk, ugye az elnököket kell megválasztanunk. Ezzel már is az első alelnököt választjuk meg, itt a forma kedvéért közölnöm kell, hogy kik a helyettesítő vagy póttagok, akik ma itt jelen vannak. Cagorakis képviselő nevében Erdős Norbert van itt, az SND részéről. Grammatikákis kollégát Kaufmann asszony helyettesíti Dragici kollégát. Szurin Iván, Katalin Szurin Iván képviseli, és Jana Tum kollégát az Alde részéről. Robert Rochefort, vagy Robert Rochefort képviseli, aztán Evans kollégát Raymond kollega helyettesíti, és az ECR nevében pedig Messerschmidt kollégát Krasnodevski kollega helyettesíti, vagy képviseli. Megállapítom, hogy továbbra is a nyol, minimum 8 fős jelenlét teljesül, tehát abszolút szavazott képesek vagyunk. Éppen ezért az első alelnök jelölését kérem, parancsoljon. Először is meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy én is megköszönjem Szívia Koszta által végzett kitűnő munkát az elmúlt két és fél évben fair, nyitott és elnök volt, és jól képviselte Szilvia Costa szakbizottságot, és az SZND frakcióban végzendő munkájához a jövőben is sok sikert kívánok. Azt is el szeretném mondani persze, hogy neked is, kedves Petra, minden jót kívánok az új funkciódhoz, és remélem, hogy jól együttműködünk majd a jövőben is. Egy speciális szakbizottság a miénk, fontos dossziékat tárgyalunk meg, az Európai Unió számára is fontosak ezek, de gyakran nem veszik eléggé komolyan ezeket az ügyeket, éppen ezért azon kell válvetve dolgoznunk, hogy mindenki komolyan vegye a kulturális ügyeket. Első helyettes alelnőként Bocskor Andreát neve, nevezem a néppárti frakció nevében. Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ilyeténképpen megállapítom, hogy Bocskor Andrea a Kulturális Szakbizottság teljes jogú tagja, egy frakció jelöli, és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot leadta. Tehát megválasztható. Bocskor Andrát kérdezem, elfogadja a jelölést. Köszönöm szépen, igen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen mint hogy csak egy jelöltünk van itt is, javaslom, hogy Bocskor Andrát közfelkiáltással válasszuk meg. Kérje valaki a titkos szavazást? Láthatólag nem. Ilyen módon tehát szavazzuk meg közfelkiáltással Bocskor Andrát. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin. Und Gratulálok Bocskor Andrának, kérem, hogy fáradjon ki ide mellém az elnöki pódiumra. Dann kämen wir schon zur Wahl des Már is rátérünk a második helyettes alelnök megválasztásához, vagy második alelnök megválasztásához. A forma kedvéért itt is el kell mondanom sajnos újra, hogy kit, kikit helyettesít a néppárt nevében. Cagorakis kollégát helyettesíti. Erdős Norbert, az SND-nél Grammatikágis kollégát, Kaufmann kollega, Damien Dragicit, Kalinsz, Katinszöret Iván helyettesíti az Alda, nevében Jana Tumot, Robert Rochefort, Evans asszonyt az Öldeknél, Raimon úr, és az ECR nél Messerschmitt urat Krapsznodebszki úr helyettesíti. A szavazatképesség fennáll, 8 képviselőre van szükség, jelentősen többen vagyunk jelen, várom a javaslatokat. A második alelnök pozíciójára. Tessék, parancsoljon! Ja. Bueno, primero de todo, muchas felicidades, Petra. Először is eh, gratulálok a kinevezésedhez, Petra, és Szilviának eh, azt szeretném mondani, hogy eh, kiváló elnök volt, és hogy továbbra is így fogunk rá emlékezni. A frakciónk azt javasolja, hogy Michel Diakono úr továbbra is folytassa a jól ismert kiváló munkát, tehát Diakono urat szeretnénk második alelnöknek jelölni. Ja, vielen herzlichen Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? Úgy látom, hogy nincsen. Ilyen módon megállapítom, hogy Diakon úr teljes jogú tagja a kultnak, másrészt egy frakciót javasolt a harmadsorban az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Beadtam, tehát megválasztható. Kérdezem Diakon urat, hogy elfogadja a jelölést. Da, deși aș fi preferat să finalizeze altcineva Köszönöm szépen. Igazából jó lett volna, hogyha valaki más kapja meg ezt a pozíciót, hogy végigvigye a trialógust a tanácsban, illetve a bizottság. Köszönöm szépen. Hát a trialógust idén valóban véglegesíteni kell. Nos, megállapítom, hogy egy jelöltünk van erre a pozícióra, és ezért itt is a arra teszek javaslatot, hogy diakonú kollégát közfelkiáltással válasszuk meg. Úgy látom, ezt senki nem ellenzi, senki nem kérvényezi a titkos szavazást. Ilyen módon szavazzuk őt is meg közfelkiáltással. Herzlichen Dank, ich beglückwünsche. Köszönöm szépen, gratulálok önnek is, és kitűnő együttműködést ben bízom a jövőben, kérem, hogy ön is fáradjon ki az elnöki asztalhoz. A harmadik alelnököt választjuk meg. Itt is el kell mondanom, amit el kell mondanom. El kell mondanom, hogy ki kit helyettesít. A néppárt részéről Zagorakis kollégát Erdős Norbert helyettesíti, Grammatikákis kollégát, Kaufmann kollega az SND-nél és Dragici kollégát eh, Katani Szori nyilván, az Aldénél Janatumot Robert Rosfor, az Öldeknél Evans asszonyt, Raimon úr, az Ecérnél pedig Messerschmitt urat Krasnodebski kollega helyettesíti. Várom a javaslatokat. Tessék, Ramon úr. Danke. Ich möchte auch als allererstes im Namen Egyrészt a zöldek nevében én is köszönetet szeretnék mondani Szilvia Kosztának, hogy kitűnően vezette a szakbizottságot. Gratulálok neked, kedves Petra, és biztos vagyok benne, hogy így dolgozunk a jövőben. Helga Trüppelt javaslom. Azt hiszem, hogy nem kell bemutatni őt. Kitűnő munkát végzett idáig is, tehát azt hiszem, hogy érdemes arra, hogy folytassa az alelnöki munkát. Köszönöm szépen. Van-e más? jelölt. Úgy tűnik nincsen. Megállapítom, hogy Helga Trüppel is a kult teljes jogú tagja. Egy frakciót javasolja, és az összeférhetetlensége nyilatkozatot is leadtam, tehát megválasztható. És minthogy itt is csak egy jelöltünk van, itt is javaslom, hogy szavazzuk őt meg közfelkiáltással. Bocsánat, elfelejtettem, meg kell kérdeznem Helgát. Helga, elfogadod ezt a jelölést? Igen, nagyon kedves, hogy gondolsz erre. Elfogadom ezt a jelölést, köszönöm. Nagyszerű, hát feltételeztem, de mégis a forma, forma. Egy jelöltünk van. Javaslom tehát, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Helga Trüppelt, úgy tűnik, hogy senki nem kéri a titkos választást, á, hát, tehát közfelkiáltással válasszuk meg őt is. Auch dir, Helga, herzlich... Neked is gratulálok, kedves Helga, jó együttműködést kívánok minnyájunknak, és kérlek, hogy te is fáradj fel ide az emelvényre. Ezzel pedig már a negyedik alelnök megválasztására térünk rám, és utoljára ma még el kell mondanom, hogy ki kit helyettesít. A néppárt nevében Szágurakis kollégát Erdős Norbert helyettesíti, az SND-nél Grammatikákis kollégát Kaufmann asszony, Dragici urat Katalin Szolin Iván, Janatumot Robert Rósfor az Aldénál, a Zöldeknél, Ems asszonyt Rajman uh, eh, úr és Messerschmitt urat Krasznodebszki az ECR részéről. Várom a javaslatokat a negyedik alelnöki pozícióra. Zabina Ferhány. A néppárti frakció nevében Stefano Maulúra teszek javaslatot. Köszönöm szépen. Maulúrat megkérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e bármilyen más javaslat, bárkinek más javaslata? Úgy tűnik, hogy nincsen. Bejelentem, hogy úr megválasztását semmi nem akadályozhatja meg, hiszen teljes jogú tagja kultnak, egy frakció javasolja, ne jelöli, és az összeférhetetlenségű nyilatkozatát ő is leadta. És mint hogy itt is csak egy jelöltünk van, javaslom, hogy itt is közfelkiáltással szavazzuk meg őt. Úgy látom, senki nem kéri a titkos szavazást, tehát szavazzuk meg őt is közfelkiáltással. Herr Maulo, ich gratuliere auch Ihnen ganz herzlich. Gratulálok a megválasztásához. Biztos vagyok benne, hogy kitűnően együttműködünk majd, és kérem, hogy ön is fáradjon az elnöki emelvényre. Ich denke, damit hätten wir den ersten formalen Akt. Ezzel a mai nap első és formális részét mondhatni rekord időben lebonyolítottuk, és úgy hiszem, hogy folytathatjuk a további napirend taglalásával. Ich käme dann zum Tagesordnungspunkt 3. Harmadik napirendi pont, napirend elfogadása. Kérje bárki, hogy módosítsuk bármilyen módon a napirendet? Úgy tűnik, hogy nem van-e észrevétele, felvetése bárkinek a napirenddel, úgy látom, hogy nem. Ezzel a napirend ebben a formájában elfogadásra kerül. Negyedik napirendi pont az október 10-11, a november 8 és a november 28-i jegyzőkönyvek elfogadása. Az október 10-11, november 8 és november 28-i jegyzőkönyvek tervezetét mindenki megkaptam. Van-e bárkinek észrevétele a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ezért javaslom, hogy amennyiben az ülésünk végéig nem él senki sem észrevétellel, a jegyzőkönyvet tekintsük elfogadottnak. Haladunk, ötös napi rendi pont, az elnök közleményei. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy számos nyelvre van tolmácsolás, de mint hallják, magyar nyelvre is van, és magyarul fel is szólalhatnak. A tolmácsok megragadják, hogy még egyszer üdvözöljük a hallgatóságot. Holnap délután ehhez, ehhez a nyelvi kombinációhoz még a szlovén is hozzájön majd. Ezen felül pedig a 2016. december 5-i koordinátori ülések határozatát is megkapták. Ezt december 8-án e-mailben kapta meg mindenki. Ezek hivatalosnak számítanak, hiszen december 13-ig senki sem élt felvetéssel a koordinátorok határozataival szemben. Ja, jetzt sind wir so schnell, dass... Hát olyan gyorsak voltunk, hogy a hatos napi rendi pont előadója, Fisas úr még nincs itt. Két lehetőségünk van. Előre vesszük a hetes napi rendi pontot, és aztán, hogyha Fisas úr jön, akkor a hatodikra visszatérünk. Mit szólnak? Elnézést, a jegyzőkönyvet olvasom, és egy elírást vettem észre a második oldalon. Tehát itt csak egy nevet írtak el, ez, ez itt nem helyes. Hát ezt a titkárság majd kijavítja. Hmm, elfogadhatatlan, hogy rosszul írjunk egy nevet. Zabine? Jön Santiago? Úgy tudom, hogy Santiago Fisas nem jön. Insofern, uh, ja, ich lese mal eben vor, was Gut, dann probieren wir das einfach. Kaptam egy szöveget, és most felolvasom. Nincs ma itt, hát akkor ilyen módon a napirendet, ezt a napirendi pontot az ő jegyzeteivel és az árnyék jelentéstevők észrevételeivel végrehajthatjuk. Rövidre foghatom magamat, azt mondja. A jelentés tervezet igazából nem változtatott a bizottsági javaslaton. A jelentésnek annyi a célja, hogy az EFTA országokat bevonja a javasolt kalendáriumba. Egy-két bekezdéssel javítottuk a jelentést azonban a tartalma helyes volt annak eredeti formájában, így ahhoz nem nyúltunk hozzá. Szóval Egy szóval jó előzött készítő munkát végzett. Voltak éppen csak a határidők változtak, hiszen bővült a szöveg. És Santiago nevében kíváncsian várom a többi frakció észrevételét. Köszönjük szépen! Elfelejtettem megemlíteni, hogy milyen jelentésről is beszélünk. Az Európai Kulturális Fővárosai Kezdeményezés 2020-2033 évekre szóló uniós fellépésének létrehozása. Na, erről van szó, és Santiago Fisas úr az előadó. Hallottuk, hogy Santiago Fisas úrnak milyen mondandója volt, ezt hányzasszony mondta el, az imént Éppen ezért most megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, és látom, hogy Jiménez Baba asszony jelentkezett. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy gratulálok és támogatom Fiszász urat ebben a jelentésében. Nem fogok most belemenni a részletekbe, mert ez egy nagyon technikai jellegű jelentés, de szeretném kiemelni annak a jelentőségét, hogy a harmadik országok viszonylatában is mennyire fontos a fővárosok ellenőrző szerepe. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, amit támogatnunk kell. A másik oldalról az ilyen típusú jelentéseket azért kell üdvözölnünk, mert az egyes európai fővárosok között megteremtik a párbeszéd lehetőségét, és az összetartozást, azt az érzést, hogy ugyanahoz a közösséghez tartoznak. És szeretnénk ezt az összetartozás, európai odatartozás érzését erősíteni. Köszönöm szépen a jelentést. Köszönjük szépen, Helga Truppe. Ja, um... I think as well it's a very good idea after all the... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eh, a kulturális fővárosok kapcsán nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert, így jó, jó ötlet volt az, hogy ezt harmadik országokra kiterjesszük. Ez az egész eh, struktúra a kommunikációról szól, illetve arról, hogy lehetőségekkel ruházzuk fel az embereket, hogy találkozzanak közösen, föllépjenek és közös kulturális javakat hozzanak létre, valamint bővítsük a lehetőséget mások számára is, hogy részt vehessenek ezekben a projektekben. Ez tulajdonképpen európai nagykövetséget jelent, így további lehetőségeket nyitunk arra, hogy közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, az értékeinkhez. Ezért szerintem ez a megközelítés kiváló, általánosságban vagy támogatom azt. Ja, vielen herzlichen Dank, Szilvia. Köszönöm szépen, Szilvia Kosztam. Köszönöm, Petra. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Az előző ciklisben is már támogattuk ezt. Drágicsi kollega és Fizesz kollega voltak aktívak, és a 2021-es kulturális fővárosként a Szerbiában lévő 30 anni eh, új vidék, azaz Novi Sad városát jelölték ki, és úgy gondolom, hogy ezek a kezdeményezések hatalmas változást veze, idéznek elő a városokban. Nálunk egyébként Olaszországban és Angliában létezik a nemzeti kulturális főváros kezdeményezés, melyet minden évben egy más város vállal. Úgy gondolom tehát, hogy így sikerül az összegyűjtött tapasztalatokat hálózatban továbbadni. Ezzel a kezdeményezéssel létezik az arab kultúra városának hagyománya, és ezzel egy interkulturális párbeszédet is kezdeményezhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Julie Ward. Um, Köszönöm szépen, én is támogatom a javaslatot. Tulajdonképpen az Európai Kulturális Főváros gondolat segített Liverpool városának is. Újra épült, újra föllendült, akkor, amikor a konzervatív kormány úgy döntött, hogy hagyja, magára hagyja ezt, az, ezt a várost. A kultúra tehát nagyon fontos volt, kulcsa volt a sikernek a régi ipari városok esetében. Úgy tűnik, hogy a Brexit katasztrófával fenyeget bennünket, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a városok, amelyek inkább az Európai Unió mellett szavaztak, megfelelően érvényesüljenek. Ott van Manchester például, például Manchester esetében nagyon fontosnak értékeli a város azt, hogy az európai kapcsolatokat föntartsák. Ez megfelel az Eurocity Network gondolatának is, és ez nem kizárólag az Európai Uniós tagállamokra vonatkozik, hanem ennél bővebb. Itt Birmingham most ennek az elnöke, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy egy találkozóra kerül majd sor, és megvitathatjuk a lehetőségeket, illetve javaslatokat. Támogatom. Faszarova. Köszönöm, Sojdrov asszony. E, Julie Köszönöm szépen. E, azt gondoltam, hogy e, beszéltünk már erről, de fontos, hogy hasonlóan gondolkodjunk a Brexit utáni Egyesült Királyságról, és arról, hogy csatlakozhatnak ők ezekhez a programokhoz. Ugyanis ők valahol a köztes állapotban lesznek, nem lesznek eh, tagjelölt ország, de tagok sem lesznek, de lehetővé kell tennünk számukra, hogy részt vegyenek eh, ezekben a programokban, mert eh, a kulturális fővárosok programja fontos az összes tagállam számára. Ez egy új kihívás lesz tehát mindannyiunk számára, hogyan tudjuk megoldani, hogy ne maradjon ki az Egyesült Királyság sem. Természetesen mindannyian támogatjuk az, az Egyesült Királyságbeli Városok részvételét. Köszönöm szépen, Zdrojevszki úr. Przede wszystkim chcę pewnego uściślenia a propos tego raportu. Köszönöm szépen, először is még valamit szeretnék pontosítani. Voltak önök, akik a harmadik országok kifejezést használták. Nos, ne a külügyi bizottság fogalmaként használjuk ezt, hanem konkrét országokra utaljunk, amelyek az ETA megállapodás tárgyát képezik, tehát az Európai Gazdasági térséghez tartozó országokról legyen szó. Aztán, amit Sojdrova asszony mondott, arra reagálnék. Igen, úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia valóban pontosan ebbe a kategóriába kerül. 2020 és 2033 közötti esztendőkről beszélünk, tehát pontosan ebbe a kategóriába esne Nagy-Britannia is, természetesen először a megállapítást alá kell érni. És még valami. Szerintem nagyon jó lenne az, hogyha definiálnánk a tagok listáját. Hiszen a múltban volt olyan, amikor az Európai Unión kívüli városok is részt vettek ebben, például Isztambul. Emlékszem arra is, hogy Szarajevó is jelentkezett, de a jelentkezését visszautasították. Hogyha most az EFTA-ról, illetve az EEA országairól beszélünk, akkor ezt kiterjesztjük új országokra és olyan országokra, amelyek részt vesznek bizonyos kulturális projektek finanszírozásában. Ezek Európai Uniós projektek, ezek az országok azonban az EU-n kívüliek. Igazságosnak kell lennünk, megfelelő megoldásokat kell találnunk valószínűleg ez időt vesz majd igénybe. És még valami. Az Európai Kulturális Fővárosok projektjen kiváló, ez biztos. De hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nem minden kulturális főváros aknázza ki a lehetőségeit, tehát nem minden város sikeres. Hangsúlyozzuk tehát Essen, illetve Liverpool sikerét, vagy Barcelonát, ez egy teljesen más típusú sikertörténet, amely a szórakozásra tette a hangsúlyt, de hát ez az ő döntésük volt. A, azonban voltak olyan városok, amelyek nem voltak sikeresek. Nem mondhatjuk, hogy kudarcot vallottak, de nem voltak eléggé sikeresek. Fontosnak tartom azt, hogy elemezzük az eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bélt asszony kap még szót, és hogyha más nem kész szót, akkor ezzel le is zárnám a felszólalók listáját, és megadom a bizottságnak a szót. L'initiative des capitales européennes de la culture vise de... Köszönöm szépen. Az 1985 óta létező program gazdagítja az európai kulturális fővárosokat. Most egy olyan ponton tartunk, ahol az európai civilizációt fenyegetik, és maga a kultúra is veszélyben van a világ részéről és fontos, hogy a döntéshozatat vizsgálat előzze meg. Az európai fővárosok tagjelölt országokban is lehetnek. Ha részt vesznek a Kreatív Európa programban, akkor megnyílik számukra ez a lehetőség. Törökországgal is ez a helyzet. Ők tagjelölt országok ugyan, de mégis ki akarnak lépni ebből a programból. A parlamentben úgy tűnik, hogy bár hosszúak a munkanapjaink, de még sincs elég forrás a kultúrára és az oktatásra. De azt javasoljuk, hogy tagországok városait szponzoráljuk ebben a programban. Lehet, hogy ez jó lenne tehát, de legelőször is a pénzt kell figyelembe venni. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselteti magát, is, kérik a szót. Das ist ganz offensichtlich Úgy tűnik, hogy nem. Sabina Ferhelyen, kérdezem, hogy Santiago nevében még szeretnél-e valamit mondani? Azt hiszem, hogy Santiago nevében megköszönhetem mindenkinek a felvetését, észrevételét, de egy valamit tisztázni szeretnék. Nem arról van szó, hogy az Európai Unió pénzt adna a nem EU-ból jövő kulturális fővárosoknak, az EU költségvetéséből nem, ezek az országok befizetnek ugyanis a kulturális alapokba. Részesednek az alapokból, és be is fizetnek, ilyen módon, tehát aktív módon vesznek részt ezekben a programokban, de aktív módon hozzájárulnak a költségvetéshez is. Köszönöm szépen, hogy ezt tisztáztad. Persze, hogyha Törökország úgy döntene a jövőben, hogy nem vesz részt ebben a programban, akkor ebből a projektből nem is kapnak majd finanszírozást, projektfinanszírozást. Ez teljesen egyértelműen van szabályozva. A kulturális fővárosok ra háródó legnagyobb terhet ugyanakkor maguk a kulturális fővárosok viselik. Ez egy nagy pénzügyi elkötelezettséget igényel a kulturális fővárosok részéről, és ezt ők meg is teszik. Köszönöm szépen ezt a vitát. Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje január 30-a déli 12 óra. A kultban pedig február 28-án szavazok. Tovább is megyünk. Hetedik napi rendi pont internet kapcsolata növekedésért, a versenyképességért és a kohézióért a gigabit alapú társadalom és az 5G. Szilvia Costa az előadó. Ez egy vélemény, tervezet, amelyet megvizsgálunk. Ilyen módon megadom Szilvia Kosztának a szót. Kérem, hogy kb. három percbe foglalja össze mondandóját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan tudják, a tervezetből látták, amely tervezetnek a hossza persze korlátozott, ilyen módon nem tudok eléggé elmélyülni a témákban. Az 5G-ről szól ez a téma, ez a vélemény, <clears throat> és hatalmas lehetőség rejlik az 5G technológiában, a növekedés zálogává válhat ez, az oktatás szolgálhatja, és persze a rádió, televízió szolgáltatásokat is modernizálhatja. Ebben a stratégiában becsvágyó célkitűzést látunk, jelesül, hogy 2025-re mindenki számára ultra gyors internetet biztosítsunk, elsősorban is az iskolák, illetve a feltörekvő vállalkozások számára. Ezeknek az ügyét amúgy is szíves, szívemben viselem, de ne feledkezünk meg az egyetemekről sem. Nagy kihívás ez, hiszen az oktatás módja megváltozik. E-learning, e-teaching, hogy csak két címszót mondjak. Egy szóval hatalmas potenciális pozitív lehetőség rejlik ebben, a technológiában, és ehhez kell igazítanunk a fejlesztést. Az is nagyon fontos, hogy a digitális megosztottságot, a digital divide-ot meghalasszuk, és hogy mindenki hozzájusson a jó és gyors internethez. Ehhez pedig a 5G technológia célra vezető lehet. Az 5G nagyszerű lehetőségeket kínál, és persze a kreatív iparágak számára is nagy esély rejlik ebben a technológiában, hiszen <clears throat> itt a néző, a hírfogyasztó, a kultúrafogyasztó nem csak passzív befogadó, hanem aktív isé válhat, és ilyen módon tehát a kulturális értékek megteremtésének aktív szereplőjévé válhat. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a bizottság főleg a rádió adások kérdésére nagyobb hangsúlyt fejezzen, ugye a rádió spektrumok kérdéséről szól a véleményem, és jelzem, hogy e kérdésekben egy külön bekezdés szentelek ezeknek a kérdéseknek felhívva a bizottság figyelmét arra, hogy ne feledkezzen meg a rádióspektrumok kérdéséről, a hullámhossz, a kiosztott hullámhosszok kérdéséről. Van itt még egy kérdés, melyről ugyanúgy nem szabad megfeledkeznünk, ez pedig a net biztonság. Hiszen a dolgok internetjének elterjedésével, hát hogy is mondjuk, mondjuk úgy, hogy nagyon széles körben terjednek el öm, az áruk, a szolgáltatások és az információk széles kiterjedt rendszerben terjednek majd el, és ehhez megfelelő biztonsági intézkedésekre lesz szükség, a net security-re lesz szükség, hiszen ez biztosíthatja majd, hogy az információkat kellőképpen meg is védjék, és a szoftvereket és ezt a célt szolgálják. Erről is szeretnék szólni a jelent véleménytervezetemben. Van még egy probléma, amelyet ki szeretnék emelni, ez pedig nem más, mint az a különbség, amely az egyes tagállamok között mutatkozik. Például a rádióspektrumokkal, rádiófrekvenciók tekintetében, illetve a hipergyors internet szolgáltatás tekintetében. Meg kell haladni a tagállamok közötti különbségeket, és az 5G az 5G-t arra kell felhasználni, hogy a felzárkóztassa a lemaradt államokat, és az egyes államokban is a digitális megosztottságot segítse meghaladni. Köszönöm szépen. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Sabine Köszönöm szépen, Silvia Sabine Ferhely. Üdvözlöm, hogy a Kulturális Szakbizottságként véleményt fogalmazunk meg a e kérdés kapcsán. Szilvia Koszta egy-két szempontot már ki is emelt. Az 5G mobil technológia voltak éppen itt most nem is az gyors internethez való hozzáférésről van szó, hanem arról van szó, hogy a gyors internet mobil módon hozzáférhető legyen. Sok szemponttal bír ez a technológia, többek között a kulturális és kreatív iparokban is, ezért fontos, hogy véleményt fogalmazzunk meg. De vigyázni kell, figyelni kell arra, hogy az 5G kiépítése során, erről beszéltél, de hiányzik a szövegtervezetben, ne feledkezzünk meg a többi adatátvételi lehetőségről. A nem szabad túlzottan korlátozni a hálózatok frekvenciáját más átviteli, terrestriális vagy más átviteli módozatok előtt. Az 5G hálózat nagyon jó esélyt kínál arra, hogy a társadalmak digitális hasadékát, megosztottságát meghaladja város és vidék között, hiszen az ultragyors teljesítő képes internethez való hozzáférés a nagyobb városokban nem jelent problémát. Itt gazdaságilag is megéri ezeket a hálózatokat kiépíteni. Ám a kábelek, kábelhálózat képítése vidéken lehet, hogy nem éri meg, éppen az, ezért az 5G technológia jó alternatíváját jelentheti a kábeles hipergyors internet, internetnek is így biztosíthatja, hogy a fogyasztók a kulturális és az audiovizuális tar- tartalmakhoz akadálymentesen férjenek hozzá hátrányos helyzetű földrajzi térségekben is. Azt hiszem, hogy itt még van mit tenni. Dolog áll előttünk. Hogy milyen lehetőségek rejlenek a gyorsabb mobil internetben az oktatás számára, hát ezt majd meglátjuk. Biztos vagyok bennem, hogy az iskolán kívüli oktatás, vagy az osztálytermen kívüli oktatás tekintetében utalok itt ugye a mobil osztályterem koncepciójára, új ötletek merülnek majd fel. Biztos, hogy az oktatás és a tanítás nem kizárólag az iskolára korlátozódik majd, és éppen ezért ebben egy nagy esély mutatkozik. Köszönöm, Luger úr. Köszönöm, elnök asszony, és üdvözlöm Önt az új pozíciójában. A kollégám nem tudott eljönni egy másik bizottsági ülés miatt, és megkért, hogy olvassam fel a hozzászólását. És nagyon örülök ennek, mert én a Regészak Bizottságban előadója, és nem árnyék előadója vagyok ennek a témának. Tehát köszönöm a jelentéstevőnek, hogy foglalkozott ezzel a témával, az ECR nagyjából támogatni tudja az elképzeléseket, és van néhány pozitív ötletünk is. Az Európai Gigabit alapú társadalom ötlete igen kedvező szerintünk, és proaktív tevékenységre van itt szükség a reagálás helyett. A beruházások is rendkívül fontosak a szükséges beruházások hatalmasak, és ezért a beruházóknak, szolgáltatóknak, üzemeltetőknek nagyon nagy feladataik vannak, hiszen a magas szintű internet kapcsolat minden európai ország számára fontos. És minél több érdekes, innováló és kreatív ember él Európában, annál inkább növekszik majd a foglalkoztatás és gyorsul a növekedés is. A kulturális, kreatív és innovatív cégek általában kis és középvállalkozások, és ezek tudnak globális szintén is versenyezni, hogyha adunk nekik egy megfelelő feladatot. És őket nem szabad úgy magunk mögött hagyni, mint ahogy az Egyesült Államokban teszik, és Ázsia bizonyos régióiban, ahol a 4G már nagyon elterjedt, és már az 5G-t is kezdik használni az emberek. A magas szintű összekapcsolódásról már több kollégám is beszélt. Ez erősítheti az emberek önállóságát, de le is terhelheti őket. Hozzáférhetnek az emberek ennek révén termékekhez és szolgáltatásokhoz is, de vannak ennek azért árnyoldalai is. Üdvözöljük azt a megfigyelést, hogy a minőségi oktatáshoz szükség van a gyorsabb internet kapcsolatra, és ez lehetővé teszi a gyakorlati oktatást. De természetesen ez nem lehet mentség a hiányzó szabályozásra. Hogyha valamit helyi vagy regionális szinten jobban meg lehet oldani, akkor erre van szükség. Például a rádióspektrum engedélyek 25 éves időtartama lehet, hogy pozitív a beruházók számára, de kérdés az, hogy valóban fontos-e a további centralizációt támogatni a rádiós piacon. És végül, de nem utolsó sorban pedig, ahhoz, hogy a magas szintű kreatív tartalom létrejöjjön, ahhoz a szellemi tulajdonjogok kérdésével is foglalkozni kell. Tehát az 5G nem csak gyorsabbá és könnyebbé teszi az illegális tartalmak letöltését, hanem ezen kívül új módokat kell találnunk arra, hogy hogyan lehet legális módon nagy közönségnek terjeszteni termékeket. Az 5G nem mindenki számára érthető, úgy gondolom az alapdefiníció az jelenleg sem annyira használható. Noha ez nagyon sokat változott. Az a kérdés, hogy mi az az 5G valójában és merre tud ez fejlődni, mindenképpen figyelemre méltó. Mert azt gondolom, hogy most sokkal homályosabbak a, az 5G definíciói, mint a 4G és a 3G definíciói voltak. Ennyi lett volna tehát az én hozzászólásom, köszönöm szépen a figyelmet. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, die Kommission. Köszönöm szépen. A bizottság jelen van, nem tudom, hogy kérne szót. Igen, tessék. Nem, köszönöm, nem még. A szakértőnk sajnos még nem érkezett meg az előzetes ütentelben, ez negyed ötkor került volna a terítékre ez a napi rendi pont, úgyhogy ha gondolják, akkor inkább meghallgatjuk először a kérdéseket, amelyeket lejegyzetelnénk, és aztán megérkezett a szakértő, akkor válaszol majd ezekre. Dann jetzt traurig, dass die Kommission nicht da ist, äh, aber... Hát kár, hogy nem, nem értek ide. Mm, de hát akkor visszadom a szót Szilviának. Meg kell említenem, hogy február 3-áig kell benyújtani délután 4 óráig a módosítókat. És március 22-én szavazunk majd erről a témáról a Kulturális Szakbizottságban. Szilvia! Igen, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek a munkájukért. Valóban egyetértek azzal, amit már az elején is elmondtam, hogy az 5G kiterjesztésére vonatkozó kérdések, illetve az elnevezések kérdése nagyon fontos volt a munkánk során. Ezt valóban tovább kell fejleszteni, ki kell alakítani, egyetértek. Aztán meg kell nézni a szerzői jogok kérdését, ezzel is egyetértek. Szerintem hasznos lenne, hogyha megvizsgálnánk az oktatásban rejlő lehetőségeket, illetve az új tanulási lehetőségeket ezen a területén, és itt nagyon is nyitottan állok a javaslataik elé. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megfelelően definiáljuk a rádióspektrumot európai szinten, hiszen ez adja meg a megfelelő keretet a munkánkhoz. Meg kell néznünk a különböző tagállamok sajátosságait, meg kell néznünk azt, hogy milyen sebességen dolgoznak, hogy egyáltalán képesek-e arra, hogy csatlakozzanak ehhez az új kalandhoz, illetve észbe kell tartani az egyensúlyt is a műsorszórás tekintetében, illetve oda kell figyelni a kulturális aspektusra. Ezen kívül meg kell nézni, hogy milyen konvergenciát ér, érhetünk el az ütemterv tekintetében, tehát milyen ország hogyan tud ehhez csatlakozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Talán annyival egészíteném ki, hogy a napirendben szereplő idő beosztás az mindig csak jelzésértékű, és ugye ez mindig változhat. E, ennyit üzennék a bizottságnak. Nem állhatunk le, folytatnunk kell a munkát, úgyhogy kérem, hogy a jövőben ezt tartsák észbe, hiszen most egy kicsit gyorsabban haladunk, és sajnálatos, hogy nem jött el a kollégája. Lehet, hogy most már esetleg tájékoztathatná a szakértőt, hogy nem kell idejönnie, amennyiben a jelentéstevőknek vagy árnyék jelentéstevőknek kérdésük van, akkor majd önhöz fordulnak. Így egy kicsit rövidebbre foghatjuk a kommunikációt. Köszönöm szépen, Szilvia, illetve köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához, és akkor, ahogy elmondtam, január 30-a lesz a módosítók benyújtásának határideje délután 4 óra. Ezzel le is zárult a nyílt ülés. Ezért azt kérem minden képviselőtől, hogy maradjon, illetve azoktól, akik az Európai Parlamenten belül dolgoznak, de most egy zárt ülés következik, úgyhogy a többi jelenlévőt arra kérem, hogy hagyja el a termet, hiszen most a három oldalú egyeztetésekről lesz szó. Holnap pedig Reggel 9 órakor kezdjük a munkát egy nyitott üléssel, tehát holnap 9 órakor találkozunk. Mindenkit arra kérek, hogy pontosan érkezzem, mert szeretném gyorsan végigvinni a szavazást. Hat kérdésben fogunk szavazni, elég sűrű napirendünk a holnapi napon, úgyhogy kérem legyenek pontosak. A tanácselnökségétől is lesz vendégünk, illetve más napirendi pont is van, tehát hogyha későn, későn kezdjük el a munkát, akkor kevesebb időnk marad majd a méreható eszmecseire. Tehát mindenkit arra kérek, hogy időben érkezzen holnap reggel, hogy időben lezavarhassuk a szavazást, és maradjon időnk még a tartalmi kérdésekre. Akkor fölteném a kérdést.